szocialista néppárti ALDE frakciótól pedig kaptam jelöléseket. Költségvetési ellenőrző bizottság Andrea Konzulino helyett Taylor asszony fog oda kerülni. Az EU Kazaksztán kooperációs Üzbegisztán Türkmenisztán, Mongólia, Kazaksztán együttműködési delegációba Őri úr kerül. Az ázsiai, dél-kelet-ázsiai országokkal kapcsolatban Danten úr Őri. Őri úr kerül Danten úr helyett a csilei parlamenti vegyes bizottságba Perez asszony, Kiza asszony helyett és Szentler asszony, Szóza Wagner a, úr helyett. Urkiza úr kerül Perez helyett egy másik bizottságban Obermeyer úr kerül, a Mediterrán Unió bizottságban Morvai asszony kerül az indiai kapcsolatokkal foglalkozó delegációba. Az afrikai Dél-Afrikával foglalkozó delegáción a Daniel Strupp, a parlamenti közgyűlés euró-latin kapcsolatok, Nikol Sinclair, Francisco Sosa Wagner helyett, Svédország, Svájc, Izland, Szilvia Kochmerin, a palesztin legislatív tanácssal, Elena Koppa, illetve az Európai Unió Mexikó vegyes bizottság Susa Wagner úr és a Japánnal folyt, folytatott kapcsolatok delegáció Mike Natras úr. Van-e ellenvetés? Meg szeretném kérdezni. Jemek úr két szót. Parancsoljon öné a szó. Vous avez la parole, monsieur Gemek 300. Gemek uh, úr, parancsoljon öné a szó. Vous ne la prenez pas? Oké. Nem kér szót, mégsem? Nincsen ellenvetést, ezzel elfogadtuk ezeket a kinevezéseket. Áttérünk a szavazat magyarázatokra. Szigorú leszek. Mihanda asszonynak adom meg a szót. Tavares jelentés, parancsoljon. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Nous passons donc la parole à nincs itt. Swinburne asszony egy percben parancsoljon. Thank you, Madam Chair.